történjen, és mivel korábban két percet többet beszéltem, most kevesebbet beszélek. Elnök, köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, lezárom ezt a napirendi pontot, és rátérünk a következő napirendi pontra, amely Nikolaj asszony jelentése, nők helyzete a háború területeken, négy percre vél szó. Köszönöm elnök úr a szót. Biztos asszony, kedves kollégák, nem hiszem, hogy a teljes jelentésről be tudok számolni négy percben. Engedjék meg azonban, hogy néhány kérdésre rámutassak, amelyeket alapvetően fontosnak tartok. Ez a jelentés nagyon jókor született. A primitív társadalmak találták fel a nemi erőszakot a háborúk során, és ez még mindig háborús eszköz a modern társadalmakban is. Olyan téma ez, amelynek óriási szociális következményei vannak, és amely nyilván befolyásolja azt is, hogy az államok hogyan viselkednek. Vegyük például Kongót, a kongói konfliktust példaként Naponta 16 nemi erőszakra kerül itt sor. Messze nem tartunk még ott, hogy eltöröljük ezt a szörnyű tettet. A jelentés világosan megfogalmazza, hogy az esélyegyenlőség, nemi egyenlőség szempontjából kell megközelíteni ezt a kérdést. A nőknek és a férfiaknak azonos kiindulópontból és azonos módon kell fellépniük. El kell kerülni a konfliktust, fenn kell tartani a békét, és a konfliktusokat követően együttesen kell megpróbálni újra felépíteni a megfelelő élet lehetőségeit. Már megtettük a megfelelő lépéseket, hogy felvegyük a harcot ezzel a jelenséggel szemben. Nemzeti szinten azonban csak tíz tagállam rendelkezik saját tervel további öt most készíti azt. Úgyhogy messze nem értük még el a saját magunk által megfogalmazott célokat. Ez azt jelenti, hogy a külügyi szolgálat létrehozásával az Európai Unióban újabb lehetőség nyílt, hogy az Európai Unió láthatóbbá váljon, messzebb nyúljon ebben a témában. nőket is be kell vonni a konfliktus megoldó folyamatba, hiszen értékesen hozzájárulnak a fenntartható szociális béke megteremtéséhez. A békét és az igazságot nem lehet elválasztani egymástól. A nemzetközi bíróság szempontjából is rendkívül fontos mindez. Meg kell találnunk a megfelelő jogi utakat, annak érdekében, hogy akik háborús bűnösök, bíróság elé kerüljenek. Egyébként Az áldozatok továbbra is viktimizálódnak, sőt, teljes társadalmak viktimizálódnak a büntetlenség miatt. Az EU-nak és az ENSZ-nek végre kell hajtania az 1960-as ENSZ határozatot, hogy felvegye a harcot ezzel a jelenséggel szemben. És az Európai Uniónak szilárdan el kell tökélnie magát a nők biztonsága mellett. A tagállamok katonai struktúrái figyelembe kell, hogy vegyék a nemi aspektust. Érdemek alapján kell kiválasztani a katonaság tagjait, és nagyon sok nő van olyan az Európai Unióban, akik ezt megérdemlik. Ezért a tagállamoknak erre is gondolniuk kell hadseregeik felállítása során. Ahogy említettem, mindenre nem tudtam kitérni, már csak szeretnék köszönetet mondani minden árnyék jelentéskészítőnek, minden frakciónak, mindenkinek, aki együttműködött velem a jelentés elkészítése során. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ismételten többen kértek szót, mint amennyi idő van a spontán felszólalások alatt. Ismételtem azok kapják meg a szót, akik még nem szóltak hozzá, és szeretnénk törekedni a megfelelő nemek közötti egyenlőségre is. Matera asszonyi a szó. Elnök úr, gratulálok a lelnöki megválasztásához, és Nikolaj asszonynak is gratulálok, mert nagyon jó jelentést készített. Ez alapvető fontosságú, hogy biztosítani tudjuk a nők védelmét, akik bátor lépéseket tesznek háborús helyzetekben. Nagyon sok háborús területen igen gyakori a szexuális erőszak, meg tömegesen megerőszakolják a nőket, de másfajta erőszakkal is találunk, másfajta erőszakot is találunk, az ember kereskedelem és így tovább, ezeknek általában a nők az első áldozatai, és súlyos pszichológiai és fizikai következményei vannak az ilyenfajta erőszaknak a nőkre és családjukra nézve. Sokkal szigorúbban kell elítélni az ilyen bűncselekmények felelőseit. A büntetlenség elfogadhatatlan, erről ne lehessen tárgyalni, ezt ne lehessen feladni, és az igazságot mindig ö, ö, szolgáltatni kell a nőket döntéshozatali pozíciókba kell hozni a béketárgyalásokon és a biztonsági intézkedések meghatározásánál. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. Következő. Flasikova Benyova asszony. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Az elmúlt évtizedekben kevés előrelépés sikerült elérnünk ezen a területen. Sok esetben kvótákat fogadtak el, és a nők eh, aránya nőtt az intézményekben, viszont ezek ellenére a nők részvétele a béke folyamatokban túlságosan alacsony, 10%-ra tehető. A nők pedig fontos szerepet játszhatnának a kultúrák közötti közvetítésben, és a helyi nők pedig küzdhetnének a sztereotípiák ellen. A nők jogait nem igazán tartják nagyra, mindig másodrangúként kezelik még ezeket a jogokat, és a helyi szokások pedig gyakran ürügyölt szolgálnak a nem megfelelő eh, eljáráshoz. Úgy gondolom, hogy már a missziók előtt figyelembe kell ezt venni. A béke eh, építés nagyon fontos. Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászól Romevai Rueda úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos kérdés ez, nem csak azért, mert fontos a nők helyzete háborús körülmények között, mint áldozatok, hanem azért is, amilyen szerepet föl tudnak vállalni a béke kialakítása során, a társadalmak újraépítkezése során, illetve hogy megváltoztassák az addigi jellegzetes életmódokat. Ezt kell hangsúlyoznunk. Nem csak az ENSZ határozatban, amit például a 18-20-asban, úgyhogy ezért fontos az, hogy az EU egy megfelelő képviselővel rendelkezzen ebben a témában. Ez már többször is elhangzott, hiszen óriási lehetőség az EU számára az, hogy a külső dimenzió során rávilágítson erre a témára, hiszen nem apróságról van szó, úgyhogy meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cseszkova asszony kap szót egy percre. Vážený pane předsedo, Eh, otřesné zločiny páchané na ženách a dívkách. Köszönöm szépen, elnök úr. Azok a szörnyű bűncselekmények, amelyeket kislányokon és nőkön elkövetnek, jelzik, hogy ezeknek a nőknek és gyerekeknek a jogait a nemzetközi erőfeszítések ellenére nem védik meg, nem eh, biztosítják az emberkereskedelem, a tömeges erőszak még mindig itt van, megfigyelhető a háborús, konfliktusos területeken szerte a világban, de az emberi méltóságnak ezt a fajta megalázását nem tolerálhatjuk. Egyetértek az előadónak azzal a gondolatával, hogy egy magatartási kódexet kell kidolgozni a katonai és civil missziókra, ahol nagyon világosan megfogalmazzuk, hogy a szexuális erőszak bűncselekmény, amelyel szemben fel kell lépni, zéró toleranciát kell alkalmazni a fegyveres konfliktusokban, illetve menekült táborokban elkövetett nőkön és gyerekeken elkövetett erőszakkal szemben. A nők szerepét pedig erősíteni kell a magas szintű politikai párbeszédben, a nemzetközi, civil és biztonsági missziókban és csoportokban. Ez előfeltétele annak, hogy bármilyen békefolyamatot támogatni tudjunk. Köszönöm szépen. Még ketten kapnak szót ebben a spontán felszólalási körben. Nedelcseva asszony, remélem, hogy jól mondtam a nevét, mondja az elnök, ki egy percet kap. Köszönöm, elnök úr! Az első két világháborúban a nők elvesztették férjüket, fiaikat. Ma a nők közvetlen áldozatai a konfliktusoknak, hiszen el kell hagyniuk otthonaikat, bebörtönzik őket, megérőszakolják őket. Nagyon örülök, hogy parlamentünk végre véleményez annak érdekében, hogy a nemi erőszak háborús bűnös háborús bűnnek számítson. Ezért gratulálok Nikolau asszonynak munkájához, hiszen a sértettek, az áldozatok kétféle következménnyel kell szembenézniük, fizikai és érzelmi következményekkel, de sokkal nagyobb ennek a hatása, hiszen a férfiak, nem, akik nem tudták megvédeni a feleségeiket, ezekre is hatással van, illetve a közösségekre, akik nem tudták megvédeni őket. Úgyhogy ö, szeretném üdvözölni mindazt a megoldást, amit a jelentés kínál, akár konfliktus helyzetben, akár béke időkben, nagy szerepe van a nőknek. Végezetül úgy gondolom, hogy uniónk csak nyerne azzal, hogyha külön képviselő foglalkozna a nők biztonságban, biztonságával, a békével. Úgyhogy biztos asszony, remélem, hogy lesz erre lehetőség, ha igen, akkor mikor. Köszönöm. Köszönöm szépen, az utolsó hozzászóló Luhán úr lesz egy percre. Ehm, și Comisia de eh, Securitate și Apărare este foarte preocupată de acest subiect. Ehm, sunt de acord cu... Köszönöm szépen. A biztonság uh, Gall és Védelme foglalkozó bizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel. A nők elleni erőszak a háborús területeken mindenképpen nem maradhat büntetlen, a büntetlenség nem lehet opció. Sajnálatos módon a nőkkel szembeni erőszakot gyakran katonai stratégiaként alkalmazzák, és nagyon sok esetben ezek az incidensek nem kerülnek jelentésre, és nem vizsgálják ki ezeket. Szükség van a konfliktussal sújtott területeken egy olyan képviselőre, aki foglalkozik a nők jogaival, annak érdekében, hogy a nőket meg lehessen védeni a szexuális erőszak és más nemi alapú erőszakkal szemben. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Láttam önt, asszonyom, de mivel kevés az idő, csak kevesen szólhatnak hozzá, és súlypontozni kell, hogy ki szól hozzá. Ha mindenki beszélhetne, akkor szép lenne, de akkor nagyon sokáig ülnénk itt. Mivel ez egy nagyon fontos eh, téma, Ezért megadom a szót egy percre önnek, de a jövőben ilyen nem lesz. Önél szó. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! A nemi erőszak, mint háborús fegyver, sajnos egyre gyakor, gyakrabban kerül felhasználásra világszerte. Parlamentünk foglalkozik nem csak a Kongói Köztársaság keleti részén ezzel a kérdéssel, hanem a világ többi részén is. Én tanúsíthatom, hogy milyen súlyos a helyzet, és milyen komoly ö, ö, következménye jár ez a fiatal lányokra, a nőkre. Fel kell vennünk a harcot ez ellen tehát, hiszen a reprodukciós egészséggel, a szexuális egészséggel mindenképpen foglalkozni kell ebből a szempontból is. Nagyon fontos, hogy az EU elsősorban foglalkozzon ezzel a háborús körülmények közötti szexualitással. Ez háborús bűncselekmény, úgyhogy nem szabad elfeledkeznünk arról, és erre emlékeztetni kell mindenkit, a nők nem háborús fegyverek. Köszönöm. Öt percre a bizottságban Georgieva asszony kap szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, hadd kezdjem azzal, hogy nagyon őszinte köszönetet mondok az előadónak, Nikolaj asszonynak. Azt is megköszönöm, hogy ezt a napirendi pontot rögtön egy hasonló téma után tárgyaljuk. Az Európai Unióban nagyon komolyan vesszük a nők szerepét. Különösen nagy figyelmet fordítunk a béke és biztonság területén a nők szerepének. A 13-25-ös és más ENSZ határozatok alapján a mi megközelés, megközelítésünk teljesen következetes. Minden egyes eszközbe, minden egyes kapcsolódó politikába, programba beépítjük ezt a szempontot. Az EU 2008-ban fogadta el az átfogó megközelítését, a 13-25-ös és a 18-20-as ENSZ határozatok megvalósításának. Ez a két határozat lefedi azokat a politikákat, amelyek az EU rendelkezésére állnak a konfliktus alatt és a konfliktus után. A 1325-ös határozat a nők részvétele, védelme, illetve a nők elleni erőszak megelőzéséről szól. Hadd szóljak néhány szót a finanszírozásról. Az EU stabilitási eszköze állt a rendelkezésünkre, ez egy kulcsfontosságú eszköz alkalmazhatjuk stabilizációs intézkedések, illetve kapacitásbővítés esetén. Itt a nemi aspektus teljes mértékben jelen van. bármilyen humanitárius katasztrófa esetén kik a legkiszolgáltatottabbak, a fogyatékosok, az idősek, a gyerekek, a nők. Mindig velük kell foglalkozni. Én, mint a humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos, mindig rájuk figyelek oda. Támogatjuk tehát a nők védelmét szolgáló intézkedéseket, különösen a konfliktusos zónákban, a humanitárius segítségnyújtási eszközeinken keresztül, de támogatjuk a nőket más programokon keresztül is konfliktusos zónákban. Tehát konkrétan a nőket célzó programokat indítunk. A Kongói Demokratikus köztársaságban három hét múlva utazom, és a fő célkitűzésem az lesz, hogy ezt a témát ott a napirendre tűzzük, amiről ez a jelentés szól, a nők védelme, állítsuk le a nők tömeges megerőszakodását, amit háborús eszközként alkalmaznak. Az EU egyébként több mint 70 országban aktívan tevékenykedik, és összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az EU intézmények és tagállamok körülbelül 200 millió euró segítséget nyújtottak 2009-ben, és kb. ugyanennyit 2010-ben. Hadd térjek rá a közös biztonság és védelmi politikára. Itt azt mondanám, hogy a legtöbb ilyen misszióban szerepelnek az emberi jogok, illetve a nemi szempontok. Most három képzési modult állítottunk össze, emberi jogok, nemek védelme, gyermekvédelem, és ezeket véglegesítjük, 2012-ben történik majd ez meg. Nagyon szorosan együttműködünk a katonai vezetőkkel is az Európai Unióban annak érdekében, hogy jól értsük az összes humanitárius aspektust, amely egy konfliktus helyzetben előkerülhet, és hogy értsük a legkiszolgáltottabbak helyzetét, közöttük a nőkét. Nagyon sokat teszünk tehát a külkapcsolatokban, de természetesen fontos, hogy az EU-n belül is hatékonyak legyünk. Tehát jelöljünk ki női tárgyalókat, női közvetítőket, több több nő legyen a külügyi szolgálatban vezető pozícióban például. A tagállamok a legproaktívabbak az ENSZ-ben például. 13 tagállam fogadott már el nemzeti cselekvési tervet. Például Németország már saját külön kezdeményezéseket is készített a nők a békés biztonság megvalósításának témájában. Vannak olyan mutatók, amelyek az ENSZ biztonsági tanács határozatának a végrehajtását vizsgálják. Május 2011 májusában véglegesítettük ezeket a mutatókat, tehát most már a 1325-ös határozat végrehajtását tudjuk vizsgálni, meg tudjuk vizsgálni a legkiszolgáltatottabbak a nők helyzetét. Persze ettől függetlenül még mindig nagyon oda kell figyelnünk, minden országban, minden fórumon fel kell lépni a szexuális erőszak ellen, és gondoskodni arról, hogy a nők részt vehessenek a béke folyamatban, és ők is részt vessenek a közképviseletben. Aztán pedig kaptam egy olyan kérdést, hogy a nőkkel békével és biztonsággal foglalkozó különleges képviselői posztot létrehozzák-e. Kéti Eston bejelentette, hogy ő megfontolja ennek a különleges képviselői posztnak a létrehozását, amely ez a funkció emberi jogokkal foglalkozna, úgyhogy egyelőre én azzal fejezném be, hogy megköszönöm önöknek ezt a mai eszmecserét. Köszönöm szépen Georgieva biztos asszonynak, a vitát ezzel lezárom, 12 órakor szavazunk erről a témáról. A következő napi rendi pontunk Régden asszony jelentése. Négy percre megkapja a szót a jelentés készítő.